Colleagues, shall we start? Good afternoon. Mr. Rapporteur. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Jelentéstevő úr, hát hogy van ma? Ugyanis ez a Lisszabon napja, hát gratulálok önnek. Kollégák, akkor helyet foglalnának? Kérem, hogy vagy fejezzék be a beszélgetést, vagy pedig fáradjanak ki a teremből, és ott lehet folytatni. Um, before we start with... Mielőtt megkezdjük a ma délutáni napi rendünket, szeretném elismételni, amiben ma délelőtt megállapodtunk. Tehát, hogyha holnap tartalmas vitát szeretnénk folytatni a Lisszaboni szerződés érvénybelépéséről, a SWIFT-ről és a PNR-ről, szükségünk lenne a jogi szolgálat részéről egy feljegyzésre, amely a jogi helyzetet pontosítja. Tudom, hogy ezt utolsó pillanatban kértük, de biztos vagyok benne, hogy a jogi szolgálatnak valamilyen elképzelése van arról, hogy mi a helyzet, legalább angol nyelven esetleg elkészíthetnék ezt ma délután, ma este, hogy a holnapi vitára föl tudjunk készülni így módon. Nem tudom, hogy a jogi egyáltalán van-e itt valaki? Úgy tűnik, hogy van. Mit gondol? El tudja készíteni ezt a feljegyzést? Én most csak az általában jelenlévőt helyettesítem, de tájékoztatni fogom a kollégát erről a kérésről. Elnök, köszönöm szépen, akkor ebben reménykedünk. Következik akkor a napi rend 6-os 7-es pontja. Igen, 6-os 7-es pont. Huzamos tartózkodásra jogosító vízumok, valamint a Schengen információs rendszerben figyelmeztető figyelmeztetőjelzések, illetve a huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása. Coelho úra jelentés készítője, ő fogja a jelentés tervezetet bevezetni nekünk. Volt már erről egy eszmecsere, mégpedig október 15-én, és úgy tudom, hogy Coelho úr az árnyék jelentéstevőkkel azóta együttműködött, és úgy tudom, hogy a hatályba lépés azt jelenti, hogy a teljes csomag most már az együtt döntésbe tartozik, úgyhogy Koéja úrnak meg is adom a szót. Obrigado, Sr. prezident. Nos, tivemos já, como a senhora Presidente disse, uma primeira troca. Köszönöm szépen. Ahogyan az elnök asszony mondta, mert volt egy első eszmecserénk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem fogok visszatérni ahhoz, ami már elhangzott, hanem csak emlékeztetnék az alapelemekre. Olyan helyzetben vagyunk, amikor is április 7-én, jövő évben, 2010-ben a határkódex érvénybe lép, ez pedig a D és C vízumot hatályon kívül helyezi. Ez problémát jelenthet, ugyanis az emberek szabad mozgását korlátozná ez a Schengeni térségben. Ahogyan ezt már az első alkalommal is elmondtuk, azt szeretnénk, hogyha a tagállamok gyorsabban adnák ki a tartózkodási engedélyeket, azonban ezt nem látjuk. Nem vagyunk olyan jogi helyzetben, hogy erre kényszerítsük a tagállamokat. Tehát hogyan tudnánk ezt a problémát megoldani? Alapvetően arra van szükségünk, hogy egy B-tervet kitaláljunk. Ezért üdvözöljük azt a megoldást, amelyet az Európai Bizottságtól hallottunk. Az az elképzelés, hogy oldjuk meg a problémát, mégpedig oly módon, hogy a huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy szabadon mozogjanak a Schengeni térségen belül. Amikor erről először vitát folytattunk, egy példát is említettem egyébként, van egy képzeletbeli állampolgár, aki Belgiumban részt vesz egy tanfolyamon, húzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, de ez azt jelenti, hogy nem tud elutazni Hollandiába, hogy elmenjen a könyvtárba, ott is kutatást végezzen, vagy Barcelonába, hogyha mondjuk pihenni akar egy hétvégét. Tehát az emberek ott rekednek abban az országban, ahol a tartózkodási engedélyük szól és nem mehetnek máshova. Azt hiszem, az Európai Bizottság megközelítése helyén való, azonban azért van néhány nüansz, amivel foglalkoznunk kell. A jelentés tervezetemben kiemeltem a biztonság kérdését. ha a huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezőknek szabad mozgást biztosítunk, egy előzetes ellenőrzés alatt kell keresztül menniük, ezt a sziszen keresztül kell megvalósítani, így tudnánk a problémát megoldani. De mi ez a probléma? Hát az, hogy vannak harmadik országbeli polgárok, akik a határra érkeznek a vízummal, de nem tudják lebélyegeztetni a vízumokat, mert a Schengeni információs rendszer listán nem szerepelnek, tehát egy teljesen legális, jogszerű vízumon rendelkeznek, azonban a SIS rendszeren keresztül nem tudnak bejutni a Schengeni térségbe. Azt hiszem, hogyha egy előzetes ellenőrzést végeznénk még mielőtt ezek az emberek megkapják a vízumot, hogy szerepelnek-e a Schengeni rendszerben vagy sem, akkor ez a problémát megoldanánk. De így a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével számos problémát megoldunk, ugyanis úgy tűnik, hogy a két különböző területen együtt döntési eljárás fog megvalósulni. Ugyanakkor viszont, amikor hosszú távú vízumokról beszélünk, úgy tűnik, hogy két jogalap van ugyanarra az eljárásra vonatkozóan. Tehát egy eljárás, két jogalap. Ezért terjesztettem be két jelentést. Még mindig nem tudjuk, hogy a bizottság omnibus közleményében mi fog szerepelni, tehát nem tudjuk, hogy mit tervez a bizottság ezzel a két javaslattal, de nagyon szívesen felkérném a bizottságot arra, hogy a lehető leghamarabb terjessze be ezt a javaslatot és magyarázza el, hogy hogyan lehet a következő jogi keretrendszerre áttérni. Még mindig a 8 hetes határidőt tiszteletben kell tartanunk. Én egy olyan ütemtervet javaslok, amely ezt a 8 hetet figyelembe veszi, a módosítások határideje pedig ennek az időszaknak a végén járna le. Tehát 2010 áprilisában foglalkoznánk ezzel, Egyéb esetben az embereket pedig olyan helyzetbe hozzuk, hogy a Schengeni térségen belül a szabad mozgás nem biztosított. Elnök asszony, a jogi szolgálattól azt hallottam, illetve megkaptam a jelentést a jogi szolgálattól, azt nagyon körültekintően elolvastam, és azt javasolnám, hogy a jogi szolgálat által beterjesztett módosításokat fogadjuk el, kivéve az egyes módosítót. Az egyes módosító gyakorlatilag arra kényszerít, hogy a hosszú távú vízumokra biometrikus adatokat használjunk. Technikai problémánk is van ezzel, a másik pedig tartalmi jellegű probléma. A technikai probléma hosszú távú vízumokkal az, hogy ez tulajdonképpen egy matrica, ez a matrica pedig egy, egyszerűen nem tartalmazhat biometrikus információkat, a másik pedig azért probléma, mert nem rendelkezünk hatáskörrel, tehát az Európai Parlament nem dönthet arról, hogy a tagállamok a vízumok kiadásáról hogyan rendelkezzenek. Úgyhogy nincs értelme az egyes módosítás tartalmi problémáiról beszélni, hogy a matri- hiszen a matricán nem szerepelhetnek a biometrikus adatok, de először is nem ránk tartozik. Úgyhogy az általam elmondottak miatt nem kellene foglalkoznunk, nem fog, ne fogadjuk el ezt a módosítást. Azt hiszem, elnök asszony, hogy most itt az idő, hogy meghallgassuk a tanácsot és a bizottságot. Köszönöm. Thank you. I, I think I... Köszönöm szépen. Az én olvasatomban, az én értelmezésem szerint a jogi szolgálat módosítóiról beszélt, de úgy gondolom, hogy a helyesen a jogi szakbizottság módosítóiról beszélünk. Igen, hát néha a tolmácsolás nem egészen pontos. Igen, hát nagyon sokféle szolgálat és bizottság létezik, mondja az elnök. Akkor felkérnénk a bizottságot, hogy reagáljon erre, de Köszter úr, vagy Ritár Nagy úr, Rita Nagy. Nagy Rita asszony, de Köszter úr lesz az első. Köszönöm szépen. A bizottság üdvözli a Coelho féle jelentéstervezeteket, mint ahogyan már elhangzott, valóban az együttdöntés eljárásban jutunk majd végeredményre. A jelenlegi megoldás a D plusz C vízumokkal már nem lesz érvényben jövő év április 5-től. Ez a rendelkezés tehát hatáját veszti. a vízum kódex életbelépésével pedig új megoldásra van szükség. A jelentés tartalmát üdvözöljük, hiszen megállapítható, hogy konvergencia mutatkozik a, a tekintetben, ami a tanács elképzelése, illetve a parlamentben elhangzottak között. És abból indulhatunk ki, hogy a jövő év során megállapodásra jutunk. A jogi szolgálat időközben megerősítette, hogy a 8 hetes konzultáció a nemzeti parlamentekkel továbbra is érvényes lesz, még akkor is, hogyha a Lisszaboni szerződés életbe lépése előtt benyújtásra kerül egy dokumentum, egy erre vonatkozó dokumentum. Azonban csak egy módosító az, amely meglátásom szerint inkább nehezíti a helyzetet, nem pedig a megoldást erősíti elő, mozítja elő. Ez a négyes módosító, az adatvédelmi sztenderdekkel foglalkozó módosító, és a SIS-ből való lekérdezésekre vonatkozik. A mi tervezetünkben a jogokat illetően a vízumért folyamodók ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint azok, akik tartózkodási engedéllyel. Értem a parlament azon kérését, hogy az adatvédelemnek tegyünk eleget, most azonban most egy olyan módosítót fogalmaznánk meg, amely által a tagállamok révén az adatvédelmi normákat be kell tartani a SZISZ-ből való lehívások esetében, a SZISZ 1-ből való lehívás esetében, és ezek olyan normák, amelyek már az SZISZ 2-re is megfogalmazásra kerültek, de még nem léptek hatályba. Tehát ez lenne az eljárás, vannak azonban ezzel kapcsolatban aggájaink. Ami a biometrikus adatokat illeti, ebben a témában volt már egy első eszmecsere, és mi úgy érezzük, és úgy látjuk, hogy a biometrikus adatokat nem kell felvenni a D vízumokba, nincs erre szükség. Amennyiben így döntenek, ez is egy lehetőség, de nem hinném, hogy ezek hiányában a biztonság csorbát szenvedne, azaz, hogy a dévizumokban nem szerepelne biometrikus adat. Technikai problémákra is emlékeztetnék, amelyek akkor adódhatnak, hogyha ezeket a matricákat beleragasztjuk az útlevelekbe. Az is eléggé nehéz kérdés, hogy ezeket hogyan olvassák be, mert fennáll annak a veszélye, hogy tulajdonképpen a javulással több problémát generálunk. Köszönöm szépen, de közel. Nem tudom, hogy közben a tanács megérkezette, valakit igen, jelentkezik, úgyhogy az elnökség nevében is megadom a szót. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy a kollégám nem lehet itt, mert a tanácson belül éppen egy ülést vezet, de nagyon szívesen állok a rendelkezésükre, és amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok ezekre. Hát. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Akkor egy gyakorlati tanács. A titkárságot kérném, hogy azokat a kérdéseket, amelyet itt majd a soron következő élénk vitában megfogalmaznak, akkor juttassák el írásban az ön képviselője felé, és erre kapjunk is választ írásban. Köszönöm. Jó. Van-e más, aki szeretne ezzel kapcsolatban felszólalni, Letford asszony? Köszönöm szépen. Wikström asszony nevében beszélek, mert képviselőtársunk nem lehet most jelen, és igyekszem reflektálni és elmondani az ő meglátásait. És nagyon örülök, hogy az első megjegyzésére egyből reagálhatnék, mert Koei úrral egyetért, aki egyébként véleménye szerint nagyon jó munkát végzett a tervezet megfogalmazásánál. Támogatja a módosítóit, Koei úr módosítóit, beleértve az adatvételmi normákra vonatkozó módosítót, amelyeket alkalmazni kellene a SIS-2 rendszerben. Miután nincs itt a teljes szöveg, csak a tervezet és a módosítókat látom, ezzel, erre a véleményre vonatkozóan, a biometrikus adatokra vonatkozó. De nyilván tudom követni, e, és a gyakorlati problémákat e, tekintve azt hiszem Koeljó úr tud a legtöbbet. Lehet, hogy nem minden, de azért elég sokat tud. Osztom azt a bizalmat, amelyet Koei úr is megfogalmazott, Wikström asszony is így gondolja. Lehet, hogy ő még erőteljesebben megfogalmazza, nem túlság, nem annyira diplomatikusan, de a harmadik országok ö, tagjai, akik ö, legálisan tartózkodnak egy tagországban, sajnos nem élvezhetik még a szabad mozgás minden előnyét. Egyszerűen amiért, mert administratív hiányosságok miatt nem kapják meg a megfelelő dokumentumokat. És ez nem elfogadható. Azt kell mondanom, hogy a szabad mozgás egész színpad, ahogy úgy mondjam, elfogadhatatlan. És erre vonatkozóan ugye van egy egészen pontos cikke, a 38-as, ha jól emlékszem. A húzamos tartózkodást jogosító vízumok ugye szemben állnak a rövidtávú vízumokkal, és összességében túlságosan bürokratikus, túlságosan absztrakt megközelítés a tagállamok részéről. Wikström asszony úgy látja, hogy a szabálysértések egyáltalán nem ide tartoznak, Hiszen nyilván valahol szükség van ezekre a javaslatokra azért, hogy a tagállamokat felszólítsuk, hogy tartsák be az EU jogszabályokat. A tartózkodási engedélyeket ki kell adni a kötelező határidőn belül, amelyeket a jogszabályok rögzítenek. Amennyiben ez nincs, hogy akkor persze problémák adódnak, és ezért kéri Wikström asszony, hogy a bizottság vizsgálja ki az egyes tagállamokban a felmerülő problémákat, és a szabálysértési eljárásokat indítsa el, amennyiben erre szükség van. Arra is emlékeztet Wikström asszony, hogy a, az esetjogra visszatekintve járjon el, és a gyakorlatot, az administratív gyakorlatot végre eredményesen zárják le. Ugyanis jelenleg az a helyzet, hogy szinte örökké tartanak ezek a vizsgálatok, ezek az eljárások, és ez is önmagában sajnos egyfajta szabály szabályszegéshez elnézést vezethet. Néha sajnos a, a hivatalnokik is esetleg nem elég felkészültek, és nem azt a munkát végzik, ami a feladatuk lenné egy nagyon pragmatikus jelentésről, illetve tervezetről van szó, és a tagállamok feladata pedig az, hogy tartózkodási engedélyt bocsássanak ki. Ezt jelenleg nem teszik meg, tehát a velük szemben támasztott kötelezettségeknek nem tesznek eleget. És ezért jogi szempontból igenis rendre kell őket utasítani. Ezt kérte a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Jotova asszony a következő a listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is hozzászólni az első jelentés árnyék elő, e, előadójaként. Mindenek előtt jó e, kollégámnak szeretnék természetesen köszönetet mondani. És e, azzal kezdeném, hogy 2000 10 áprilisáig az első olvasatot szeretnénk eh, lezárni, hiszen jó lenne, hogyha az új eh, vízumkodexel együtt eh, ezek a jogszabályok is hatályba léphetnének. De jó lenne, hogyha lenne az omnibus közleményre vonatkozóan is már egy világos határidő, hogy tudjuk, hogy ezek a konzultációk is az omnibus eljárás keretébe tartoznak majd. Nagyon fontos, hogy valaki, aki egy D-vízumot, D-típusú vízumot kért, hogy a rá vonatkozó adatokat ellenőrizzék a SZIS-ben. Egy módosítást is szeretnék javasolni. Minden a rendszerben benne levő információt kelljen figyelembe venni és összevetni a rendelkezésre álló adatokat. Szerintem még ezzel a témával továbbiakban is kell foglalkozni. Köszönöm, Tavaris képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt azt szeretném leszögezni, hogy jelen pillanatban még nem kell eltétlenül, nem tudunk mindent arról, hogy ez a rendszer hogyan fog működni, de gyorsan meg kell hoznunk a szükséges döntéseket. A mi frakciónkban említettek egy angolai diákot, aki szerette volna a portugál vízumát átalakítani tartózkodási engedélyé, és nem feltétlenül végleges tartózkodási státuszt szeretett volna, csak húzamosabb tartózkodást. A probléma azonban az, hogy nem biztosították számára a mozgás szabadságát, túl sok a korlátozás. És azt hiszem, hogy korrekt stratégiát követ ez a jelentés. Éppen ezért az a véleményem, hogy most már valóban érdemben is előre kell tudnunk lépni, és ne legyenek joghézagok a vízumok kiállításával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az érintettek mobilitását, a mozgás lehetőségét nem szabad ilyen mértékben korlátozni, ahogyan ez jelenleg előfordul. Egy technikai jellegű észrevételt is szeretnék tenni. A vízum a jelenlegi formájában nem is teszi lehetővé a biometrikus jelek feltüntetését a vízumon ettől eltekintve is egyébként ezt negatívan értékelnénk, hiszen emlékezünk arra, hogy az ilyen, ez, ezek a személyek már rendelkeznek húzamos tartózkodásra jogosító vízummal, és kell, kell, hogy jöjjön a pillanat, amikor a többi tagállamban már valóban annyira megbízunk, hogyha valamelyik másik tagállam kiadott valakinek egy ilyen hosszú tartózkodásra jogosító vízumot, akkor a másik tagállam ezt fogadja el, és ne gyanakodjon. Azt hiszem, hogy a stratégiát mindenképpen támogatjuk, és a jelenlegi kereteket is, amelyeket a jelentéstevő javasol. Köszönöm, Tavaris úr. Brinkevis Sute asszony az utolsó hozzászóló listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném Carlo Coelho úrnak, a jelentéstevőnek megköszönni ezt a kiváló munkát. Úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon jól tükrözi azt, amenny, amit valamennyien szeretnénk, pedig azt, hogy minél előbb elfogadásra kerüljön ez a dokumentum. Ennek a célja ugyanis az, hogy megoldjuk a harmadik országok beli polgár, állampolgároknak a problémáit, akik eh, húzamosabb ideig tartózkodnak az EU-ban. Ugye hallottunk egy példát, egy eh, Belgiumban tartózkodni kívánó eh, diákról. Én egy másik példát mondanék Litvániával kapcsolatban. Egy kamionsofőrt nem tudta egy egyszerűen a munkáját végezni, mert nem tudott szabadon mozogni a Schengeni térségben. Az egy nagyon jó dolog, hogy a javaslatban ugye szó van a tartózkodás engedélyről és a húzamosabb tartózkodás jogosító vízumról, és egyenértékűnek tekinti a javaslat ezt a két dokumentumot. Itt a legfontosabb kritérium nem az időtartam, illetve az, hogy milyen hosszú ideje tartalma biztosítjuk a mozgás lehetőségét a Schengeni térségben, hanem a legfontosabb az, hogy az ilyen Schengenen belüli mozgásra vonatkozó szükségletet vagy igényt ki lehessen elégíteni. Azt hiszem, időnként azt kell látnunk, hogy politikai megfontolások miatt nem működött a D és C típusú vízumok kiadása. És azt hiszem, hogy a biztonsági garanciákról is beszélnünk kell, ugyanis ezeket nagyon világosan kell megfogalmazni. Ugyanakkor le kell egyszerűsítenünk a harmadik országbeli polgárok mozgását, ugyanakkor ez nem mehet azonban a biztonságunk rovására. Nagyon helyesen elhangzott az a megállapítás eh, a bizottság részéről, hogy az adatvédelmi követelményeknek mindenképpen eh, a gyakorlatban is eh, meg fognak felelni, és remélem, hogy április 5-ig sikerül a fennmaradó problémákat megoldani. Köszönöm szépen. Kérem a raportőrt, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az elhangzott észrevételeket is a kollégáknak. Ha megengedik, elsősorban, vagy először Jotava asszonynak szeretnék válaszolni. Jotava asszony, azt hiszem, hogy érthető az ön aggodalma, aggódik, hogy mi van azokkal az adatokkal, amelyek bekerülnek a SIS-be, a Schengen információs rendszerbe. Nos, erre hadd mondjam azt, hogy a eh, D-vízum eh, kérelmének a benyújt gyártójának az adatai nem kerülnek be a rendszerbe, hanem azt megelőzően akarjuk engedi, e, ellenőrizni, hogy az adatai már benne vannak-e a rendszerben. Tehát nem új adatokat viszünk be, hanem van egy ilyen előzetes ellenőrzés. Egy vízum kérelem benyújtója benne van-e már a Schengen információs rendszerben, vagy nincs. A biztonsági érdekében végezzük el ezt az ellenőrzést, és ugyanakkor a személyes adatok védelmének az érdekében esetében is. Jelenleg vannak ugyanis olyan személyek, akik D-vízum birtokában, akiket D-vízum birtokában is feltartóztatnak a határon, mert mondjuk ugyanazzal a névvel, ugyanarra a névre vonatkozóan van valamilyen adat vagy riasztás a SZISZ-ben. És ezt természetesen el akarjuk kerülni, az ilyen eseteket meg akarjuk akadályozni. Tehát itt pont, pontosan fordított a helyzet. Mielőtt a, kimondanánk azt, hogy valaki nem utazhat be a Schengeni térségbe, az előtt kívánjuk ellenőrizni, hogy az ilyen eh, illetőről, eh, aki dévízumot eh, kér, már van-e valamilyen adat a rendszerben szeretnénk biztosítani harmadik országbeliek számára a Schengeni térségen belül mozgás lehetőséget, de ugyanakkor garantálni kell a Schengeni térség biztonságát is. Elnök asszony, nagyon jó lenne, hogyha a következő két hónapban sikerülne tovább lépnünk és együttműködnünk a nemzeti parlamentekkel is. Persze ez nem jelenti azt, hogy közben az Európai Parlament és a többi intézmény között nem próbálunk tovább egyeztetni, hiszen a célunk az, hogy első olvasatban eljussunk a megállapodásig az árnyék jelentéstevő és a politikai frakciók képviselői által elmondott alapján is megerősítem, hogy április 5 előtt szeretnénk eljutni a döntésig, tehát a lehető leggyorsabban. Ezért kérem az Európai Bizottságot és a tanácsot is arra, hogy dolgozzanak velünk együtt. Egyetértünk az Európai Bizottság javaslatában, szeretnénk is erősíteni a biztonságot, de ugyanakkor szeretnénk az adatvédelmet is erősíteni, és reméljük, hogy az Európai Bizottság továbbra is támogatja a mi ezzel kapcsolatos javaslatainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Feltételezem, hogy a tanács és a bizottság egyetért, és a nagyszerű intézményközi együttműködés szellemiségében együttműködnek majd a jelentéstevővel és a árnyék jelentéstevőkkel. Úgy tudom, Kárlos, hogy a módosítások határideje január 18-a, szakbizottságban február 4-én fogunk szavazni. Ez megfelel neked? Úgy tűnik, hogy igen, akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Kedves kollégák, négy órakor, hol is vannak a papírjaim, tehát négy órakor találkozni fogunk Alex Türkel, a 29-es cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport elnökével 20 percünk van a következő napi rendi pontra. Úgyhogy, ha valaki hozzá akar szólni, akkor kérem, hogy mutasson fegyelmet, önfegyelmezettséget, és legfeljebb három percig szóljon. A következő napi rendi pont ugyanis a SIS 1-esről a SIS 2-es rendszerre történő áttérés, ez egy első eszmecsere, a bizottság javaslatáról, az áttérés eszközeiről, tehát a SIS 1-esről a SIS 2-esre történő áttérés eszközeiről, és ha jól értelmeztem, ezek a javaslatok szintén együtt döntésbe tartoznak. a harmadik pillérbe tartozó rész akkor fogyottá válik. Először meghallgatjuk a jelentéstevőt, megint csak Koi úrat. Szerintem a Lisszabon ján ez teljesen helyén való, és ezután pedig a bizottság javaslatát beterjeszti. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a képviselő, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy nagyon elégedetlenek vagyunk a késedelem miatt, amit a SZISZ rendszer szenvedett el. Az Európai Parlament október 22-én egy állásfoglalást hagyott jóvá, és ebben az állásfoglalásban sajnálattal fogadtuk ezeket a késedelmeket. Miért? Azért, mert hiányoznak információk a technikai tesztek eredményeiről, ezt még évvége előtt kellene lefolytatni és a többi. Tehát nagyon aggaszt mindannyiunkat a késedelem, és aggaszt az is, hogy mennyi pénzt fektetnek ebbe a projektbe. A felelősségünk ez ugyanis mi vagyunk az egyik költségvetési hatóság. Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem értünk azokban a javaslatokban, amelyeket az áttéréssel kapcsolatban hallottunk. Tudjuk, hogy nagyon bonyolult ez, de egyszerűen nem értjük például a hatályvesztési határidőt, hogy a bizottság tulajdonképpen azt javasolja, hogy egy biankó cseket állítsunk ki nekik mindörökre. Egyszerűen értelmetlen számomra, hogy ne legyen határidőben a jogszabályban. Ezért azt gondoljuk, hogy egy maximális határidőt kell megállapítani a bizottság felé, a parlament nem hajlandó biankócseget kiállítani, figyelemmel akarja kísérni a folyamatot, de egy nagyon pontos ütemtervel. Ez ugyanis a parlament felülvizsgálati hatáskörébe tartozik. Mi vagyunk a SZISZ jogalapjáért felelősek kétszeresen is, hiszen költségvetési hatóság is vagyunk, és szeretnénk az áttérési folyamatot nagyon szigorúan figyelemmel kísérni. Nem szabad, hogy minket kihagyjanak a döntéshozatali folyamatból. Az új rendszerre való átállás előtt teljesen pontosan kell tájékoztatni ezt a parlamentet, és a parlamentnek pedig kedvező véleményt kell adnia még mielőtt megtörténik ez az átállás. Nyilván egyikünk sem rendelkezik garanciával azzal kapcsolatban, hogy a SZIS 2-es érvénybe lép vagy sem, ugyanis egyelőre a próbákat, a teszteket el kell végezni, hogy megnézzük, hogy valóban megvalósítható ez a rendszer vagy sem. Előfordulhat, hogy nem. Elképzelhető, hogy a SZIS 2-es technikai megoldása más lesz. Minden esetre ki szeretnénk emelni, hogy az előírt technikai megoldásra vonatkozó jogi szabályokat az új technikai megoldásnak kell alávetni. Tehát a bizottság nem hagyhat jóvá egy új technikai megoldást, csak azért, mert ő úgy gondolja. A Global Program Management Board létrehozását üdvözlöm, két külsős és két európai bizottsági műszakis kolléga fog ebben részt venni. Nagy kár azonban, hogy kezdettől fogva nem szerepelt ez az intézmény, ugyanis azt hiszem, hogy nagyon sok problémát elkerülhettünk volna már, hogyha a tagállamok technikai munkatársai együtt dolgozhattak volna ezekkel a szakértőkkel. Végezetül pedig elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy ha a SZISZ 2-es projekt nincs abban a helyzetben, hogy megvalósuljon, hogyha a tesztek, a próbák azt mondják, hogy nem lehet előrelépni, akkor a parlament fenntartja magának azt a jogot, hogy a számvevőszéket felkérje, hogy egy nagyon alapos, nagyon szigorú ellenőrzést végezzen a SZISZ 2 program végrehajtásáról, illetve arról, hogy az milyen kihatásokkal lesz a költségvetésre. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, illetve annak következményeit, nem fogom elmondani újra azt, amit az előbbiekben elmondtam a vizumokkal kapcsolatban, mert ennek az eredménye tulajdonképpen ugyanaz. És arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy a tanács ülésén ezt a globális tesztet, amit milestone tesztnek is hívnak, ezt jóvá hagyták, és január végén kell ezt lefolytatni. Abban az esetben, ha nem sikerül akkor a teszteket lefolytatni, mert nem valósulnak meg azok a feltételek, amelyek ezt elősegítik. Számunkra ez azt jelenti, hogy az eredmény negatív, ami a folyamat lefolytatását illeti. Ezért a bizottságot és a tanácsot arról szeretné, arra szeretném kérni, hogy tájékoztasson minket ezekről az eredményekről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Koei úr. Most pedig akkor szeretném felkérni a bizottságot, Tudorácsa urat, hogy Koeljó úr megjegyzéseire reagáljon. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a nagyon átfogó előadásért, és én magam is szeretnék egyetérteni azokkal a megjegyzésekkel, amelyeket tőle hallhattunk az előbbiekben. Mielőtt a prezentációra rátérnék, nagyon rövid igyekszem lenni egyébként, mert tudom, hogy kevés az időnk. Azt hiszem, hogy az a korrekt, hogyha, egy nagyon, hogyha nagyon röviden a tegnapi eseményekről beszámolok, és talán plusz információval is szolgálhatok. Elmondanám, hogy a legutóbbi alkalom, alkalomkor, amikor Baró alelnök úr október végén a plenárison szólt, elmondta, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie a bizottságnak, hogy a teszteket lefolytassák még idei év végéig, azonban sajnálatos múlt héten sikerült megállapodni a vállalkozóval, amely ezt a szerződést lefolytatja, és ha ezek a tesztek nem sikeresek, akkor pedig a politikai és intézményi mechanizmus alapján fogunk eljárni, amelyet a tanács idén júniusban állapított meg. Tegnap a belügyi tanács úgy döntött, hogy ha a határidőknek nem sikerül megfelelni, akkor a két hónapos folyamat, amelyen belül a tanács dönteni fog a jövőről, Nos, ezt elmondva, ami a migrációs eszközöket illeti, azt hiszem, hogy a kontextust már Coelho úr elmondta, és ez abból következik, hogy a jelenlegi migrációs eszköz június végén lejár, és a tanács pedig, amit már említettem, júniusban nagyon egyértelmű felkérést küldött a bizottságnak, egyrésztről, hogy a globális program kezelési bordot intézményesítse, és itt megint csak egyetértek Coelho úrral, ennek a csoportnak az volt, nagyon pozitív volt a tapasztalata, ugyanis nagyon együttműködő megközelítést tapasztaltunk a projekt igazgatójával, és ennek az intézményesítése teljesen természetes megoldásnak tűnt. Ez volt tehát az egyik mandátum, amit a bizottság kapott júniusban, a júniusi tanácsülésen. A második pedig az, hogy jogi rugalmasságra van szükség annak érdekében, hogy a jogalapban biztosítsuk az átállást, hogyha az említett tesztek nem sikeresek. Módosítókat dolgoztunk ki a migrációs eszköztesztjével kapcsolatban. A jelenlegi szöveget módosítottuk, csak egy cikk van, amely az előírt változtatásokat tartalmazza, ezekre egyenként kistérnék. Először is jogi rugalmasság, amit említettem már az alternatív telvel kapcsolatban. Az volt a megközelítésünk, és itt megint csak üdvözlöm a jelentéstevő megjegyzéseit, nagyon relevánsak voltak. Az értelmezésünk, illetve a tanács jogi szolgálatának értelmezése, és ezt egy elemzésben is megerősítették, tehát ez volt, hogy a SIS 2-est funkcionalitási listaként kell tekinteni, azaz funkcionális megközelítést kell alkalmaznunk, amikor a jogalkotási munkát az átállás esetében előkészítjük és a funkcionalitások keretén belül ezt egyébként ernyőként használjuk a sis rugalmasságot kell biztosítani egyéb technikai megoldások számára is, hogy ezeket a funkcionalitásokat betöltsék, akkor, hogyha jelenlegi technikai megoldások nem megvalósíthatók. Tehát a szöveget ez alapján próbáltuk átdolgozni, és elkerülni azokat az elemeket, amelyek valamilyen módon kötelezővé tennék a jogi utat, hogy ezeket a funkcionalitásokat betölthessük. Ezért volt, a, ezért a választott megközelítés talán furcsának tűnhet elsőre, de valamennyi referenciát igyekeztünk belevenni, a jelenlegi technikai megoldásokat ezzel összekötjük a jogi funkcionalitásokkal. És hogyha megváltoztatjuk a megszövegezést, a konverterrel kapcsolatban, ami pedig a GPMB-t illeti, ott gyakorlati tapasztalatokkal éltünk, amit a csoport eddig munkája során megállapított, és a szövegben pedig megfelelő intézkedéseket igyekeztünk belevenni. Talán a legfontosabb részre ter- térnék most rá, és Coelho úrral egyetértek egyébként a határidők megállapításánál, illetve kibővítésénél. Jelen pillanatban ugyanis nem tudjuk, hogy hogyan lehetne előrelépni, ugyanis ez nagy mértékben a tesztek sikerességétől, illetve annak hiányától függ január végén. Tehát az volt a megközelítésünk, hogy egy nyitott határidőt állapítunk meg, és a tagállamoknak a tanácson belül lehetőségük van arra, hogy döntést hozzanak a később kiválasztott eszközzel kapcsolatban, illetve megoldással kapcsolatban. Köszönöm. Okay, uh, Nagyon szépen köszönjük. Incsú úrnak. Nem tudom, hogy más kére szólt, Igen. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő vagyok ezzel a problémával kapcsolatban, és szeretném kiemelni, hogy Koei úr milyen nagyszerű munkát végzett. Ugyanis megint csak nagyon söket, sokat tanulhattunk tőle vita során megemlítenék valamit, amit egyébként a legutóbbi hozzászólások során is tapasztalhattunk. Ez ugyanis azt mutatja, hogy a bizottság nem tud semmilyen határidőt mondani nekünk, hogy meddig fogják ezt a projektet megvalósítani. Egyszer azt mondja a bizottság, hogy hát valamilyen tesztet el kell végeznünk, és ha sikeres, akkor megtörténik, ha nem, akkor nem. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság végre eldöntse, világosan, és megmondja, hogy mikor fogja ezt a feladatot lezárni. Figyelembe véve azt is, hogy rengeteg pénzt költöttek erre a projektre. És ezzel kapcsolatban szeretném azt is kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Bizottság javaslatában konkrét pontokat is belevegyen a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Ez ugyanis szerintem különösen fontos. Együtt fogok működni Coelho úrral, és szerintem sikeresek lehetünk, ugyanis Coelho úrtól csak jót várhatunk. Köszönöm szépen. Valaki más kére még szót ezzel kapcsolatban? Akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Nincs más hozzáfűzni való ehhez a vitához. Köszönöm a többi politikai csoportnak is a támogatást. A parlament álláspontja azt hiszem, hogy ebben a dossziéban teljesen egyértelmű. A SZISZ 2-es rendszer második generációjára mindenképpen szükség van, hiszen ezzel növelhető a polgárok biztonsága, és csalódással veszük tudomásul az eljárás késlekedését. Értjük annak szükségességét, hogy meglegyen az átállásra vonatkozó szöveg, a módosítóinkat ugye megfogalmaztuk a bizottság szövegére vonatkozóan, és most pedig itt van az esély, hogy a nemzeti parlamentek reflektálását követően szavazzunk, hiszen ugye ezt meg kell várnunk. A 8 hetes várakozási reflexiós időszakot ki kell várnunk, úgyhogy nem látok tulajdonképpen nagyobb problémákat. Az adatvédelem, úgy gondolom, hogy ez egyik legfontosabb kérdés, és mi mindig is támogattuk ezt a kérdéskört. Köszönöm, mondja az elnök. Következő napi rendi pontunk Alex Türkel, a 29-es cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport elnökével való eszmecsere. Nem tudom, itt van-e már. Yes, Mr. Mr. Türk, very well. Türk úr, szeretettel köszöntöm itt a szakbizottságunkban, különösen ezen a napon, amikor a Lisszaboni szerződés életbe lép. Ezáltal ugye megváltozik a helyzet, különös tekintettel az adatvédelmi rendszerekre, méghozzá nagy mértékben úgyhogy kíváncsian várjuk az ön meglátásait, az ön értékelését, hogy az adatvédelem a jövőben hogyan változik. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy ezt az eszmecserét lefolytatjuk is, hogy köszöntött. Mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy mindig személyesen fogok most szólni önökhöz, hiszen ennek a munkacsoportnak már csak pár napig leszek az elnöke. Az oka pedig annak, hogy miért nem leszek elnök a jövőben, hát ez gyakorlatilag az expozémnak a magia lesz, nem jelentkeztem újra erre a posztra, és ezt a mai alkalmat arra szeretném felhasználni, hogy megkönnyítsem az utódomnak a dolgát, és elmondjam, hogy mi az, ami nem működik. Úgyhogy ennyit előjáróban. Még egyszer mondom, személyes meglátásaimat fogom önök felé tolmácsolni, nem pedig az 29-es cikk alapján létrehozott adatvédelmi eh, munkacsoport elnökeként. Tehát egyfajta végrendelet is lehet ez, amit itt majd hallanak. 17 éve dolgozom ezekkel a kérdésekkel, mint elnöke ennek a munkacsoportnak, amelynek székhelye Párizsban van. Két éve vagyok ennek a munkacsoportnak az elnöke. Az első megjegyzésem ezzel kapcsolatban a következő. Nagyon sokszor, sőt talán túlságosan sokszor is elfelejtjük, hogy az személyes adatok védelme igencsak súlyos és fajsúlyos kérdés, hiszen ez a demokrácia egyik sarokköve. Egy demokratikus kormányzat, egy társadalom átlátható, és hát ennek része az is, hogy adatokhoz hozzáférjünk. Azonban meg kell tennünk mindent annak érdekében is, hogy a polgár az ne legyen átlátható olyan egy könnyen, hanem védelmet is élvezhessen olyan intézményekkel szemben, mint a miénk például éppen ezért ugye a polgároknak az azonosságát és a magánszféráját kívánjuk védeni. Egy kormány átláthatósága azonban nem a munkacsoportunk vagy egy frakciónktól függ, hanem a rendőrségtől. Úgyhogy én most leginkább arra fogok koncentrálni, ami a 29-es cikk alapján létrehozott munkacsoportként bennünket érint. Ami a polgárainkat érinti az Európai Unió keretein kívül is, amikor már egyfajta virtuális társadalma lépünk ki, akkor ugye arról van szó, hogy akár tetszik nekik, akár nem, sokszor nem is tudnak erről, de rájuk vonatkozó adatokat lehívnak, erre gondoltam, amikor például ugye követnek esetleg, nyomon követnek polgárokat ugye az interneten keresztül, vagy egyéb hálózatokon keresztül. Tehát itt van ez a problematika, hogy hogyan is kéne eljárni egy 17-20 év közötti személlyel, aki hát magára vonatkozóan is adatokat közöl, és aztán évekkel később esetleg belefut ezekbe az adatokba. Hát nyilván ezt szeretnénk elkerülni, nyilván a vélemény szabadsága, egy létező érték, mindenki meg is változtathatja a véleményét, de tartok tőle, hogy ez a fajta véleményszabadság, ez, ez elvész a hálózatokon belül az interneten belül. Aztán ugyanúgy ott van a, a kutatások, illetve a kereső programok köre. Aztán ott van ugye az időben történő, tehát valós idejű nyomonkövetés, a kamerákra gondolok itt többek között. vagy például arra, amikor bizonyos javak, szolgáltatások igénybevétele kapcsán egy-egy szemét utolérhetnek, tehát kikereshetnek. Nem fizikai nyomonkövetésről, vagy fizikai keresésről, hanem virtuálisan zajlik mindez. Ha a személyes emocionális vagy szexuális aktivitásomat tekintve nyomon követhető vagyok, akkor kérdezem én, hogy mennyi marad az intim szférából, mennyi marad a magánszférából, hol marad a személy azonossága. Úgyhogy a társadalmainkat ma ezek a kérdések igencsak foglalkoztatják. Ugye többé-kevésbé ebben a digitális, virtuális világban élünk, és talán ennek ezen aspektusai, amelyeket az előbb említettem, nem mindenki számára egyértelműek. Talán ez is erősíti aztán az ezzel szemben való félelmet. Nagyon sokan nem értenek meg bennünket, sok esetben úgy értelmezik a jelenlétünket, mint olyan személyek, akik esetleg adatvédelmi szempontból kikattantak, hogy úgy mondjam, és az is megtörténhet, hogy felénk vagy ellenünk fordulnak, és azt vetik majd a szemünkre, hogy hát megváltozott a társadalom, csak éppen senki nem vette ezt észre. Úgyhogy különbséget kell tennünk a globális adatvédelem és a személyes adatvédelem között. Születésünk óta születésünkkel kezdődően az azonosságunk, személy azonosságunkra vonatkozóan számtalan adatot felvesznek, és aztán utána ez eltűnik, és sajnos nem rekonstruálható. Úgyhogy ennek a problematikáját kellene felkarolni, ennek az egésznek a kontextusát, hogy az egyén védelme megvalósulhasson. Technológiai szempontból bizonyára van egyébként erre lehetőség, erre lesz megoldás. A második probléma az inkább a tagállamokra vonatkozik, a különböző kormányzati szervek, a bíróságok és a 27 tagállam által végrehajtandó jogszabályok kérdése, valamint a parlamentáris vizsgálatok, kérdéssel. Kevés van egyébként, kevés tagállam, amely ilyen jellegű vizsgálatokat indít. És aztán ugye talán a pedagógiában is kereshetőek a válaszok. Az ellenőrző hatóságok felállítása nem lesz elég annak érdekében, hogy biztosítsuk a a biztonságot, hogy szabadulni tudjuk a biztonságot. Inkább úgy kellene nevelni a fiatalokat, hogy ezt a technológiát helyesen használják fel. E tekintetben nagyon sokat ennivaló, és a hatóságaink Madridban éppen ezen dolgoztak egy pár hete. Megoldásra, megállapodásra jutottunk, körülbelül 80 delegációval, megvan egyfajta törzsanyag, és nagyon átfogó munkát végeztünk annak érdekében, hogy ez így legyen. De ez még csak egy első fázis. Ezt követően pedig egy sokkal nehezebb etap következik, egy hosszabb szakasz, ahol politikai elkötelezettségre van szükség, politikai akaratra, hogy ezeket a lépéseket utána kötelező érvényűen foganatosítsuk. Nyilván magasabb szintű szervezetekre hárul majd ez a munka. De hát a technológia sajnos eljutott egy olyan szintre, ahol erre szükség van. A 29-es munkacsoportnak is nagy szerepe van ebben, ezt képviselem én most még, és én úgy látom, hogy három feladatunk van, az elsőt azt hiszem már ismerik önök is, mindenképpen válaszolnunk kell például bizonyos szövegekkel kapcsolatban az Európai Bizottság kérdéseire, és igyekszünk is, hogy ajánlások, tanácsok formájában ezekre reagálni. A második feladatunk egyfajta kezdeményezési szerep, hiszen az a feladatunk, hogy kezdeményezést tegyünk, ha például azt állapítjuk meg, hogy az ISO szervezet normákat fogalmaz meg, szabványokat rögzít, amelyek csak az OECD és az OPEC-re hagyatkozik. Anélkül, hogy az EU részéről mondjuk lenne egyfajta átfogó kezdeményezés. És persze fölmerül a kérdés, hogy akkor ez hogyan lehetséges egyáltalán. Hát bízom azért abban, hogy bennünket is meghallgatnak És a harmadik feladatunk a munkacsoportnak egyfajta szerepet kellene megfogalmazniuk az ellenező hatóságok vonatkozásában. Nem lehet a mögé bújni, hogy az EU tagállamok vonatkozásában nagyok a különbségek az egyik tagállamban. Például az ellenőző hatóság valós ellenőző szerepet vé, tud magáinak, a másik oldalon pedig mondjuk csak informatikus végzi ugyanezt a feladatot, a harmadik helyen még legitim tevékenységeket végeznek, de a kérdés az, hogy ez nem mutat-e túlságosan messzire. Inkább az lenne a, az ildomos, hogyha mindenkinek egységes feladatköre lenne. És azt hiszem, hogy etekintetben a 29-es cikk alapján létrehozott bizottságnak komoly feladata lenne aggodalmal tölt el bennünket az ordítóan hiányzó eszközök. És pontosan ebből az okból vezethető le az, hogy most távozom az elnöki székből. Hogyha ezeket most itt elmondom önöknek, akkor tulajdonképpen az utódomat szolgálom. A SWIFT és az egyéb biztonsági kérdések ugye mind-mind jönnek most velünk szemben, de nincs ezeknek a végrehajtására költségvetési eszköz. És szerettem volna megkérdezni, hogy egy szervezet például hogyan legyen képes jól dolgozni, meghallgatásokat megtartani, szakvéleményeket kiadni, munkacsoportüléseket tartani, különböző látogatásokat tenni, anélkül, hogy megfelelő eszközei lennének erre, pénzügyi eszközei. Egy szakvélemény bizonyos probléma vonatkozásában, bár ilyen még nem történt, mert ilyen kérdéseket nem kaptunk, de hogyha erre szükség lenne például, hogyan tegyünk eleget ennek, hogyha nem vagyunk autonómak? Ma például megbecsültem nagyjából a francia nemzeti szakbizottságunkban, hogy milyen költségekre volna szükség, és miután nincsen költségvetés, ezért hát több ezer euró hiányzik a munkáknak a véghezviteléhez. És hát nyilván pénz nélkül nem tudunk dolgozni tulajdonképpen a 29-es munkacsoportot kis ország nem is vezetheti, mert nincsen megfelelően felvértezve, nincs elég pénze. Mielőtt a kérdésekre válaszolnék, hagy mondjam el még azt is, hogy nagyon sok esetben a mostani status quo persze bennünket is aggodalommal tölt el, mert hogyha például egy meghallgatásra lesz szükség, vagy erre kerül sor, akkor azonnal látjuk, hogy a kérdések, amelyeket nekünk szegeznek, és megpróbálják kideríteni, hogy mi az, ami nem működik, akkor ettől egyből meginog a székem. Egy-egy ilyen hearingnek a megszervezése ugye sokszor azt célozza, hogy kiderüljön, hogy mi az, ami nem működik, és akkor persze az ember fölteszi a kérdést magának, hogy miért van létjogosultsága egyáltalán ennek a munkacsoportnak. Ez egy szinte olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy mondjuk ö, egy veszett kutyát engedünk itt szabadon. Úgyhogy sajnos a, a munkánk és a feladatunk ö, teljesítése nagy mértékben függ a költségvetéstől. Az Európai Bizottság mindazonáltal létfontosságú kérdéseket a, az irányelve kapcsolatban lépett és kérdéseket tett fel, négy szakértőből egy csoportot alapított, amelyek részben az USA-ból származtak, vagy Európából, és nekünk nagyon-nagyon vehemensen kellett itt az asztalt ütnünk Ma reggel például utolsó alkalmunk adódott arra, hogy a konzultációs eljárás keretében a bizottság felé valamilyen állásfoglalást adjunk. De hát itt tényleg erősen sarkunkra kell állnunk. Hiszen, hogyha felmerül a kérdés, hogy nem kellene esetleg a jogszabályt megváltoztatni, a vonatkozó jogszabályt, és nem inkább négy európai és egy amerikai ültessünk ebbe a munkacsoportba, és nem fordítva, akkor talán jobban járnánk. Tehát az összes európai szinten valahogy nem sikerült megérteni, hogy egyáltalán hol van a kompetenciánk. Úgyhogy a benyomásaim, amelyeket itt most megfogalmaztam, még egyszer mondom, személyes benyomások, nincs mandátumom arra, hogy a 29-es munkacsoport nevében szóljak. Nagyon fajsúlyos problémáról van szó, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindent elmondhattam, ami itt a szívemet nyomta. De jobban érzem már magam, köszönöm. Mindig is nagy örömmel figyelünk önre, és élvezzi a morális támogatásunkat. Gondolom, hogy sok kérdés lesz, és bár ez ön elnökségének az utolsó napjait éli, azt is láttuk, hogy azért a felhívását nagyon jól értették a képviselők, hiszen amit ön elmondott, azok olyan aggályok, amiket mi is nagyon sokszor felvetettünk már az elmúlt években. És reméljük, hogy most a Lisszaboni szerződéssel kicsit ha erősebb eszközeink lesznek, hogy valóban érvényesíteni tudjuk az akaratunkat, hallassuk a hangunkat. Itt megvan a kellő eltökéltség, hogy például a tanács és a bizottság részéről érkező nyomásnak is ellen tudjunk állni. Ki szeretné először feltenni a kérdéseit? Brocz úr. Köszönöm szépen. Az Egyesült Királyságban a közelmúltban megváltoztak a törvények, megváltoznak úgy a törvények, hogy két évig tárolni kellene az összes internet tartalmat, az azt jelenti, hogy egyfajta politikai ellenőrzés valósulna meg. Elnök asszony közbe félbeszakítja a hozzászólót. Kezdjem újra? Egyesült Királyságban a közelmúltban megváltoztatott törvények alapján eh, minden eh, e-mail és egyéb internetes tartalmat két eh, évig őrizni kell. Ez, az politikai és más tartalmakra is az állam ráteszi a kezét. Állami köztisztviselők például, vagy az államnak nem tetsző gondolatokat megfogalmazók például félhetnek attól, hogy kirúgják őket. A demokrácia egyik alapja az egyesülés szabadsága fizikailag is, és az gondolatok szintjén is. És hogyha ez romlik amiatt, hogy félnek attól, hogy a gondolataikat illetéktelenek is látják, akkor így a demokrácia fog sérülni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sir Latford. Egyetértek, elnök asszony, amikor ön azt mondta, a, vagy ahogyan értékelte a most hallott előadást. Én nagyon komolyan veszem azt, amit Törk úr elmondott, és különösen azt a tényt, hogy felmondott, és nem akar továbbra is dolgozni a 29. cikk munkacsoportban elismerem, hogy tudatlan vagyok talán sok szempontból, mert de feltételezem, hogy nem kap a 29. cikk munkacsoport támogatást az EU költségvetésből, pénzügyi támogatást. Én csak úgy nagyjából azt hittem korábban, hogy van ilyen pénzügyi támogatás, de hát most úgy tűnik, hogy a tagállamok zsebéből akarnak pénzt kihúzni erre a célra, ha kapnak, és gondolom, hogy ez esetben a francia hatóságok, adatvédelmi hatóságok finanszírozzák a 29. cikk munkacsoportot Türk úr által vezetett munkacsoport munkáját, tehát most a tagállamokra hárul ez a feladat. Most nyilvánvaló, hogy a kihívás akkora, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan ez. Nem tudom pontosan, hogy mi a jogi helyzet, az EU költségvetési támogatásával kapcsolatban, azt hiszem meg kellene néznünk a következő költségvetési vizsgálat kapcsán ezt és mondjuk a klímaváltozást, ha hoznánk, felhoznánk analógiaként, az, az nagyon is fair és helytálló hasonlat lenne. Ugyanis ez is ellenőrizhetetlen, vagy szinte lehetetlen, nagyon nehéz megfordítani, visszafordítani, és csak azt tehetjük, hogy megpróbáljuk a károkat korlátozni. Teljes mértékben osztom azt a véleményt, hogy nagyon kritikus időponthoz érkeztünk az adatvédelem érő támadásokkal kapcsolatban, és különösen a fiatalok részéről tapasztalom azt, hogy kockáztatják az a személyes adataik védelmét azzal, hogy mindent fölpakolnak a netre, és ott minden olvasható róluk. Azt hiszem, hogy ez nem érzékeny adatok, és érzékeny, fontos kérdés az, hogy megőrizzük az integritásunkat, és a személyes adataink védelmével kapcsolatos tendenciák nagyon nyugtalanítók. Ami azt a kérdést illeti, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok eh, egyenként milyen forrásokkal rendelkeznek, és én gondolom, hogy bár nem tudom pontosan, hogy milyen helyzet jelenleg, de azt gondolom, hogy a bizottság eh, kicsit megfenyegeti az Egyesült Királyságot, hogy szerződésszegés miatti eljárás indít ellene, éppen azért, mert nem ad elég pénzt az adatvédelmi biztosnak. Úgyhogy azt hiszem, bár nem tudom igazából megítélni pontosan a helyzetet, és azt sem tudom, hogy mi a az el, pontos eljárás, de talán ennek is más tagállamokra nézve is lesz hatása. Tudom, hogy az Európai Bizottság mindig is küzd azért több fronton is küzd a tagállamokkal, akik nem tesznek eleget a jogszabályi kötelezettségeiknek, és a 95 46-os számú rendelet alapján a bizottságnak igenis ez megvan ez a watchdog szerepe, és fel kell lépnie szükség esetén a mulasztókkal szemben majd ebben a szakbizottságban és költségvetési hatáskörökkel rendelkezünk az EU szintjén a 29. cikk munkacsoporttal kapcsolatban. Ez tulajdonképpen egy EU intézménye működő informális testület. Azt hiszem, hogy kicsit pontosabban meg kellene vizsgálnunk a helyzetet. Köszönöm, Szara. Mielőtt Ernst asszonynak megadom a szót, talán hasznos lenne, ha tisztáznánk egy-két dolgot. Mert ha jól értem az elhangzottakat, ez a munkacsoport tulajdonképpen az Európai Bizottság költségvetéséből kap, kapott támogatást. Vagy legalábbis a bizottságnak házon belül kell döntenie arról, hogy mondjuk több pénzt ad-e, és még nagyobb mértékben megkönnyíti-e a 29. cikk munkacsoport munkáját. Most olyan mm, nézek, hogy ez így van-e, megerősítést kérek. És a másik dolog, ahol e, valami egyértelműen kéne látnunk, e, az a következő. A 29. munkacsoport elnökét e, egy adott ország adja, és ez az ország fedezi az munkacsoport elnökségének a költségei? Tehát ez már a, az EU bizottság költségvetésén kívül van? Jól látom ezt? Igen, ez egy olyan munkacsoport, amelyet ennek az említett irányelvnek az alapján hozták létre, megvan az alapszabálya, mint más munkacsoportoknak is, és egy dolog teljesen biztos, mégpedig az, hogy támogatásra van szükségünk, hogy mi segítjük a bizottság döntéshozatai munkáját, és ennek a fejében mi hát arra pénzügyi támogatást kapunk a bizottságtól. Hagyjuk egy példát. Mondjuk munkaüléseket kellett megszerveznünk, különböző kérdésekkel, nagyon fontos témákkal kapcsolatban, jogi, szakmai, nagyon nehéz kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre a vállalatok, amelyekkel kapcsolatban a vállalatok választ eh, várnak. Én ezt megszerveztem, eh, meghívtam a biztosokat, megszerveztem a tolmácsolást, eh, de nem segítettek nekünk semmiben, tehát nem kaptunk termeket, semmit, nem finanszíroztak, hanem a saját szervezetemnek kellett mindent fizetni. Saját munkatársaival végeztettem el a munkát. Természetesen fantasztikus a tímünk, jó munkatársai vannak, de hát nem nincsenek elegen, és nem tudnak minden feladatot elvégezni, és nincs elég pénzünk, sem forrásaink sem ehhez öt ülésnapot terveztünk, de hát kettővel le kellett rövidíteni, mert nem volt pénz a teremre. Tehát minden eléggé szűk keresztmetszetben dolgozunk, és nem lesz időnk az összes téma megvitatására. Egyszerűen technikailag nagyon nagy nyomás alatt állunk, túl sok mindent kell ellenőrizni, vizsgálni, és erre nincs elég időnk. De véleményem szerint a megoldás elég egyszerű, könnyű lenne, csak kicsit talán meg kellene engedni némi kis képzelő előtt kreativitás, nem kell mindig ugyanab, ugyanúgy gondolkoznunk. De egyszerűen nem voltunk korábban abban a helyzetben, hogy például a swift is olyan mélyen foglalkozunk, ahogyan arra szükség lett volna. Köszönöm szépen. Holnap délelőtt fel fogjuk vetni ezt a kérdést, majd amikor a Lisszaboni szerződésről beszélünk. Következő hozzászóló Ernst úr. E asszony. Köszönöm szépen. Ahol nincs pénz, ott persze a nagy lehetőségek sincsenek arra, hogy elvégezzük a munkát. Mondhatjuk azt is, hogy akkor nagyobb nő az esély annak, hogy azt csinálják az adatokkal, amit akarnak. A pénz, a finanszírozás hatalom eszköze. Ebben biztos vagyok, és különösen, ha ilyen kérdésekről van szó. Jó lesz, hogyha holnap erről beszélünk. Beszéljünk arról is, hogy ez a munkacsoport, a 29. cikk munkacsoport hogyan tudjon működni, milyen finanszírozással, de beszélünk el a hatásköreiről is, arról is, hogy van-e lehetőség ennek a munkacsoportnak, hogy hat, nagyobb hatást fejtsen ki, mert szükség lenne arra. Szükségesek az ilyen munkacsoportok, ahol nagyon sok szakértelem gyűlik össze, nekik nagyobb szavuk kell, hogy legyen. Mi történik jelenleg? Nagyon ellentmondásos dolgok. Ugyanis egyrészt ott van az egyik oldalon a SWIFT, tudjuk, ez egy kicsit ebben minket bele se vonnak, és szeretnénk lehetőséget kapni arra, hogy hát azért ebbe mi is bele szóljunk. És ez hatalmas mennyiségű banki adatot érint. Egyszerűen ilyen hatalmas mennyiségű banki adatot továbbítanak, annélkül, hogy mi tudnánk, hogy mi történik. De sok más példát is felhozhatnék. És másik oldalon ugye ott van az emberek teljes tudatlansága. Az emberek ezt a problémát jelentősen alábecsülik a probléma súlyosságát, csak akkor döbbenek rá az emberek, hogy itt valami van, ha szembesülnek valamivel, valami történik konkrétan velük, ha azt érzik, hogy hátrányos helyzetbe hozzák őket, vagy diszkriminálják, vagy valami nem stimmel. De beszélnünk kell a következőkben, különösen itt ebben a szakbizottságban erről, és a figyelmeztetését, ami kicsengett az előadásából, komolyan kell venni, mert úgy éreztem, hogy figyelmeztetett minket, hogy itt olyasmik történhetnek, amiket, amit nem akarunk az adatokkal, az adatvédelemmel. Beszélünk kell arról, hogy hogyan lehetne az adatvédelemmel kapcsolatos, magasabb szintű követelményeket garantálni a Lisszaboni szerződéssel, amelyben az adatvédelem már sokkal nagyobb jelentőséget kap, mint amennyi az Európai Unió intézményének a működése működésében tetten érhető. Nagy egy kérdést is szeretnék intézni önhöz, hogyha részavonnal nős, jelentős mértékben megnő az adatvédelem relevanciája, ugye ilyen kis munkacsoport egyedül nem tud majd dolgozni. Milyen struktúrákat kell erősíteni európai szinten, vagy létrehozni új struktúrákat, annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződésben megfogalmazott magasabb szintű igényeknek meg tudjunk felelni. Köszönöm szépen, kíván-e más kollega is hozzászólni, hanem akkor én hagy tegyek fel egy kérdést, illetve inkább egy megjegyzést tennék először beszéltünk arról, hogy több forrásra van szüksége az adatvédelmi hatóságnak, konkrétan a 29. cikk munkacsoportnak. Feltűnt nekem, hogy a üzleti világ, a vállalatok úgy tűnik sokkal jobban értik, hogy miről van szó. Ugyanis az elmúlt években, mondjuk az elmúlt öt évben az összes nagy cég kijelölt adatvédelmi biztos. Tehát ők beruháznak az adatvédelembe. A vállalatoknak van is erre pénzük, és azt kell, hogy mondom, hogy sokkal nagyon hasznosnak bizonyultak a mi céljaink megvalósítása szempontjából is. Másrészt viszont az állam hatóságok nem investálnak ugyanilyen mértékben adatvédelembe. A második dolog, ami a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságokat illeti, hogy mennyi eszközük van, emberi, pénzügyi erőforrás, stb. Szerintem van még egy probléma velük. Nincs elég érvényesít adatgyűjtési kompetenciáik. Ha mondjuk a holland adatvédelmi hatóságot példáját hozhatom fel, ugye büntetéseket ről dönthetnek, de olyan kicsik, hogy nem tudják ezeket behajtatni, ezeket a büntetéseket. Jó tanácsokat adhatnak a kormánynak, de akkor már nagyon sokszor figyelmen kívül hagyja az ő véleményüket. Nem érzi ön azt, hogy erőteljesebb jogi eszközökre lenne szükségük a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak is? És végezetül egy megjegyzésére felkaptam a fejemet, amikor az izó normákat említette. Remélem, hogy rosszul értettem, amit mondott, mert ha jól értettem volna, az nagyon rossz lenne. Ön azt mondta, hogy az izó normákat az OECD elvek alapján dolgozzák, és nem veszik eléggé figyelembe az európai szabványokat. Hogyha ez a helyzet, és hogyha ezt jól értettem, akkor erre fel kellene hívnunk az Európai Bizottság figyelmét, amint csak lehet, lehetőleg gyorsabban írjunk egy levelet, vagy tegyünk föl egy parlamenti kérdést, vagy valamit, ugyanis ebben a szakbizottságban már régóta küzdünk a világméretű globális standardekért, szabványokért, hogy legyen nagy együttműködés az egész világon, és azután valahol kifejlesztenek olyan normákat, szabványokat, amelyeket azután ránk kerültetnek, anélkül, hogy mi ebbe beleszólhatunk volna. Most kérem, hogy az kérdések hosszú listájára próbáljon válaszolni. Sur la première question, évidemment, je pas porter de, de jugement sur un texte euh, interne au Royaume-Uni. Ami az első kérdést illeti, egy belső most nem fogok itt az Egyesült Királyságnak egy belső szövegéről szólni, de az adatok megőrzése egy különösen fontos téma számunkra. Az elmúlt évben például egy ajánlást tettünk közé, azt hiszem márciusban vagy áprilisban, miután tartottunk egy meghallgatást, a különböző keresőprogramok tulajdonosaival beszéltünk, illetve a szociális hálózatépítő oldalakat néztük meg, hiszen itt nyilván kulcsfontosságú az adatmegőrzés, és úgy tűnik, hogy a mostani számítógépeknek olyan a memóriájuk, hogy egyszerűen probléma nélkül működnek, akármennyi adatot tárolunk rajtuk. Azt hiszem, hogy ha mindenre emlékeznünk kellene, ami bármikor történt velünk, valaha történt velünk, akkor egyszerűen nem működnénk tovább. Biztosítanunk kell azokat a szabályokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy az adatokat ne őrizzék meg túl sokáig. Ez alapvető fontosságú szempont. Ellenezzük ellenzünk bármit, ami arra vonatkozik, hogy az adatmegőrzést az észszerű időn túl megvalósítsák, mi úgy gondoljuk, hogy ez maximálisan 6 hónap kell legyen. Tehát maximum 6 hónapos időszakról beszélünk. Ezt egyébként a keresőprogramok üzemeltetőivel is már próbáltuk megbeszélni, náluk ez maximum 9 hónap, úgyhogy valamilyen maximális időtartamot meg kell állapítani. Ami pedig a költségvetést illeti, az egyik kolléga azt mondta, hogy kritikus pont vagyunk, és ez így igaz. Főként ami a fiatalokat illeti. Ugyanis az egyik legfőbb ellenségünk az, hogy a legtöbb emberek hamis elképzeléssel rendelkeznek a józan Én magamat semmiért nem vádolhatom, én felnőtt vagyok, tiszta lelkiismeretem, és minden tisztában vagyok, és mindent ellenőrizni tudok. Ezt gondolják az emberek. De természetesen ez egy nagyon relatív koncepció. Ugyanis mi számít beleegyezésnek. Lehet, hogy nem megfelelő tájékoztatáson alapuló az a beleegyezés. Úgyhogy az emberek általában úgy gondolják, hogy semmiről nem tehetnek, de az emberek, az emberek nagyon össze vannak zavarodva. Ugyanis úgy gondolják, hogy ebben a teljes folyamatban ők teljesen ártatlanok. nagyon sokan azt mondják, hogy ha teljesen jogos tevékenységet végzek, jogszerű tevékenységet, akkor semmi probléma nincsen, hogy engem ellenőriznek. De hát szerintem ez egy eléggé abszolút hozzáállás. Ugyanis bármit teszünk, teljesen mindegy, hogy mit teszünk, jogunk van a magánéletvédelméhez. Az emberek pedig nyilván meg akarják őrizni a magánéletüket, a magánszférájukat, és nem hiszem, hogy bárki örülne, hogyha látnák vagy hallgatnák őket beleegyezésük nélkül, még akkor is, hogyha semmi miatt nem kell bűnösnek éreznünk magunkat. Én magam egyetemi professzor vagyok, vannak 18-19 éves diákjaim, és amikor ezt elmondtam, akkor nevetni kezdtek, ugyanis ők nem gondolják, hogy ez probléma lenne, hanem azt mondják, hogy prof, hát hogyha semmi rosszat nem tettünk, akkor ez egyáltalán nem érint minket. De szerintem itt nagyon is sok tájékoztatási munkára van még szükségünk. Ugyanis a magánszféra szent kell legyen, és az embereknek nem szabad lemondaniuk róla. Aztán, ami a Lisszaboni szerződést illeti, az tartalmaz egy nagyon fontos üzenetet, amit továbbítanunk kell. A Lisszaboni szerződés talán ezt az egész témát átalakítja, ugyanis a 29-es szik alapján létrejött munkacsoportot felül kell vizsgálni, és ott van a pillérek megszűnésével adódó probléma, ott, vannak a rend, ott van a rendőrséggel foglalkozó csoport, a 29-es szik alapján létrejött csoport, úgyhogy valamilyen konzisztenciát kell találnunk. Nem tudom, hogy ez felülről vagy alulról fog történni. De kérem, legyenek tisztában a dolgokkal, lehet, hogy egy sokkal nagyobb szerv fog létrejönni. Úgyhogy a jelenlegi formájukban a dolgok nem folytatódhatnak. A mai nap szimbolikus jelentőségű, remélem, hogy a dolgok a megfelelő irányba haladnak tovább. A technikai jogi kérdésekbe berészleteiben most nem tudok belemenni az időhiánya miatt de hát azt gondolom, hogy nem igazán látjuk át a probléma méreteit. Azért reménykedem, ugyanis nagyon sokszor foglalkoztunk már ezzel a kérdéskörrel. Meghallgattuk az érdekelt feleket, de összetudom foglalni a csoporton belüli helyzetet. Egy jelentést készítettünk, illetve egy szakértő készítette ezt a jelentést, egy EU szakértő ment az Egyesült Államokba, elmondta, hogy mit gondol erről, és ott pedig titkosnak minősítették ezt a jelentést. Három alkalommal kérvényeztük, hogy adják ki nekünk ezt a jelentést, nem tették meg. Aztán volt egy megállapodás tervezet, és megint csak azt hallottuk, hogy azt is titkosnak minősítették. A, kontakt pedig, a kontaktom pedig azt mondta, hogy csak egy bizonyos oldalra kell bejelentkeznem, és ott letölthetem ezt a jelentést. Ez teljesen abszurd helyzet. Úgyhogy pontosan ilyen dolgokkal foglalkoztunk a 29-es munkacsoportban. Nagyon sok dokumentum van, amelyet bizalmasként kezelnek, túl sok dolog történik zárt ajtók mögött, úgyhogy egyszerűen nehéz a valós problémával szembenézni. Azonban mégis a remény üzenetét tudom továbbítani. Ugyanis a megállapodás átmeneti, és remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban megtehetünk mindent azért, hogy egy sokkal jobb helyzetbe kerüljünk. A csoport ugyanis nem vitatja azt a koncepciót, ami emögött húzódik meg. Nyilván a terrorizmus elleni küzdelmet nem ellenezzük, de ugyanakkor viszont az egyéni szabadságjogokat tiszteletben kell tartanunk, sőt garantálnunk kell azokat. Ami pedig az adatvédelmi hivatalnokok posztját illeti nagyobb vállalatokban, ezt egyébként a helyi önkormányzatoknál is látható polgármesteri hivatalokban. Egyes tagállamokban fejlődik ez a jelenség, másokban nem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is még sok tennivaló van az EU-ban. A másik kérdésére is szeretnék válaszolni. Különböző hatóságokat említett, vannak olyan hatóságok, amelyek rendkívül nagy hatalommal rendelkeznek és képesek arra, hogy a bizalmas jelleg tartását érvényesítsék. Más országokban ez egyáltalán nem érvényesül. És ugyanez történik különböző területeken, egyes országokban például vannak olyan hatóságok, amelyek a technológiai szakértelmet, szakértőket nagyon jól tudják használni, és nagyon nagy mértékű kompetenciával rendelkeznek, de itt megint csak hatalmas különbségek vannak az egyes adatvédelmi hatóságok között, ugyanis egyesek sokkal fejlettebbek, mint mások. És a 29-es cikk szerinti bizottság itt fontos szerepet játszik, bármi is legyen a jövőben a neve. Talán nem döntő lesz a szerepe, de azt hiszem, hogy mindannyiunk érdekében áll, hogy a rendelkezésre álló valamennyi eszközt felhasználjuk – ugyanis ha vannak adatvédelmi hivatalnokaink, akkor azok tájékoztatni is tudnak, illetve oktatni is. Szükségünk van szakértőkre. Vannak olyan vállalatok, amelyek új technológiákat fejlesztenek ki, és adatvédelmi hatóságaink pedig mindezeket a technikai lehetőségeket le kell fedjék. Szükségünk van tehát szakértőkre, azt hiszem, hogy a 29-es bizottság itt fontos szerepet játszhat. Köszönöm szépen. Az egyik kollégánk szeretne szólni, Albrecht úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez az utolsó pont viszonylag nagyon fontos, az, az, az a kérdés, hogy a jövőben milyen szerepe lesz a 29. cikk munkacsoportnak, és milyen szerepe lesz az Európai Adatvédelmi Biztosnak azt hiszem, ezt a két kérdést előtérbe kell helyezni, erősíteni kell az adatvédelmi biztost, az Európol, az információcsere kérdése a tagállamok között. Ezeken a területeken erősítésre van szükség és a harmadik országokkal folytatott információcserét is. Ezek olyan kérdések, amelyeket kritizáltuk a SWIFT megállapodás kapcsán, és erre most nem akarok részletesen kitérni. A transzparencia a jogalkotási folyamatban, ehhez szeretnék még röviden hozzászólni. Szerintem egyértelmű jelzés volt arra, hogy Európa egyfajta titkos jogalkotási folyamatot kezd most itt érvényesíteni, ezt nekünk a parlamentnek egyáltalán nem szabad elfogadnunk a megállapodás mellékletével, a SWIFT megállapodás mellékletével kapcsolatban is el kell mondanunk azt, hogy Hát nem lehet ilyen döntéseket ilyen módon meghozni, úgy, hogy a nyilvánosság erő semmit nem tud. Ezek olyan kérdések, ahol az információ, a tájékoztatás szabadsága, a közvélemény és a parlament számára szorosan összefügg az adatvédelem, a biztonság és az állampolgári jogok védelmének a kérdésével. Még egy kérdés érdekelnek különösen, ez az utolsó kérdésem. Hogyan kezeljük azt a helyzetet, hogy megszűnik ez a három pilléres struktúra? és mik lesznek a minimális normák az adatvédelem területén, a polgári jogok területén. Nekem személyesen az az érzésem, hogy nagyon is észszerű lenne az, hogyha az első pilléres adatvédelmi irányelvet több ponton javítanánk, korrigálnánk, de ez azért jó alapja lehetne a harmadik pillérben folytatott együttműködésnek tehát az információcsere a biztonság területén, elsősorban ez a terület, és talán az Európa Tanácsi 108-as egyezménnyel együtt itt bizonyos normákat standardként meghatározhatnánk, és azután kivételeket határozhatunk meg, hogyha az államok biztonsága ezt megköveteli. Tehát ezt fordítva járnánk el, és azt mondanánk, hogy akkor ez a szabályot nem vonatkozik, és az adatok védelmével kapcsolatban konkrét védelmi szabályokat fogalmazunk meg. Tehát a kérdés az, hogy mennyi értelme van az első pilléres adatvédelmi irányelvet alapul venni, felhasználni annak a meghatározásakor is, hogy a biztonsági együttműködésben milyen eh, szinten kell, milyen színvonalú adatvédelemre van szükség. És még egy dolog eszembe jut, ami ennek kapcsán borzasztó fontos. Nem csak mindig az adatvédelmi elvekről és az adatok biztonságáról kellene beszélnünk, hanem arról is, hogy ténylegesen milyen rendelkezések érintik a polgári jogokat, azaz egyes bírósági döntésekre lenne szükség a helyet, amit például az adatok tárolása kapcsán megéltünk, hogy egy ilyen általános adatmegőrzési rendelkezés születik. Köszönöm szépen, említette azt is, hogy az EDTS, tehát az Európai Adatvédelmi Biztos szerepét meg kell erősítenünk. De a 29-es munkacsoportot nem kell, ugyanis ha megnézzük az együttműködést például a nemzeti adatvédelm, illetve a nemzeti felügyeletek együttműködését a pénzügyi piacon, a biztonság, a rendőrségi együttműködés területéről beszélek, azt hiszem, hogy ezt az együttműködést ki kell egyensúlyozni, és igenis lesz a 29-es csoportnak a jövőben is szerepe. Főként mivel nem sokára megkapjuk a feljegyzéseket a szabálysértési értesítésekről. Kérdés, hogy hogyan fogják ezeket a több százezer szabálysértési értesítéseket kezelni, hát ezt nap mint nap kapják. Euh, avant de répondre à cette question, Mi, mielőtt válaszolok erre a kérdésre, visszatérnék arra a kérdésre, amelyet már az előbbiekben említett, az ISO egy nem intézményesített szervezet tehát hivatalosan nem tudunk együttműködni vele, és a bizottság sem egyébként, de a nemzeti hatóságokkal való együttműködésnél azt hiszem egyébként 200 ilyenről beszélhetünk, az elvégzett munkából indulnak ki, az az APEC akikkel folytatott együttműködésből indulnak ki. Az egyik képviselőnk egyébként a 29-es szakbizottságból talán együtt tudna működni, tehát részt tudna venni az üléseiken. Így próbáljuk egyébként az üzenetet továbbítani, hogy aggájainkat figyelembe vegyék. Ez meglehetősen bonyolult, nyilván én nem akarok senkit bírálni ezzel kapcsolatban, Egyszerűen csak arról van szó, hogy bizonyos kommunikációs nehézségek vannak, de azt kell mondanom, hogy meglepett, hogy egy globálisan elismert nemzetközi szervezet létezik, amely nagyon szívesen állított fel olyan elveket, ahol egyáltalán nem vették figyelembe a mi feltételeinket, és hát az adatvédelem az pedig világszerte jelentős téma. Ami az utolsó kérdést illeti pedig, nyilván a rendőrségi csoport elnöke, illetve a 29-es munkacsoportnak ő lesz majd az elnöke a jövőben. Most kíváncsi lennék, hogy ő hogyan látja a helyzetüket a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Ami pedig az intézmények keresztútját illeti, amint ezeket a technológiákat, amelyek egyébként robbanásszerűen fejlődnek mindennapi életünkben, hát látjuk ezt a nagyon erőteljes intézményi felülvizsgálatot, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy biztosítsuk, a megfelelő döntések születnek meg. És az utolsó megjegyzésem, illetve válaszom, a személyes adatok védelme, ez talán furcsának tűnik egyébként, de ami engem illet, a személyes adatvédelem sokkal nehézkesebb, mint azt gondolnánk, ugyanis az a mechanizmus, amely lehetővé tenni, hogy a továbbiakban is alapvető szabadságjogainkat megőrizzük. Itt a digitális társadalomról már beszélünk már, és akarjuk vagy sem, az mindennapi életünknek valamennyi terület az új technológiával kapcsolatba lép, és az adatvédelem az, amely a szólásszabadság gyakorlásához hozzásegít egy olyan társadalomban, amely teljesen eltér a korábbiaktól. Ezt a mechanizmust egyébként nem használják a legmagasabb szinten, és nagyon sajnálom, hogy a 27 tagállamból csak 13 döntött úgy, hogy alkotmányban megemlítik az adatvédelemhez való jogot. Alapvető fontosság, hogy valamennyi tagállam ezt megtegye, hogy értsék, megértsék, hogy az adatvédelem a szabadságjogaink védelmének alapvető részét képezi. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt volt. Okay, colleagues. Um, Kollégák. Kicsit megelőztük magunkat az ütemezést tekintve, mert a napi rendünk következő pontja a szavazás volna, és ezt 17-15-re irányoztuk elő. Mm. azok, akik nincsenek itt, azokat nem szeretném megfosztani attól a joguktól, hogy szavazhassanak, hiszen negyed hatra hirdettük ki a szavazást, úgyhogy szünetet tartunk, és mindenkit várunk vissza negyed hatkor a szavazókártyájukkal, és akkor folytatjuk a munkát. do this without the, without the old man. Creo entendido.

Kollégák, már majdnem negyed hat van, mondja az elnök asszony. Okay, colleagues, can we, can we start? Kollégák, akkor elkezdhetjük? kérdezi az elnök asszony. Well, I think I don't have all the papers here, but the first... Nem tudom, hogy megkaptam az összes papírt, de szavazás következik. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Ugyanis két szóbeli kérdésről fogunk most szavazni. Az első. Itt egyébként nincs meg a szöveg, legalábbis én nem kaptam meg. Ezt a Nőjogi Bizottsággal egyetértésben készítettük. Az emberkereskedelem megelőzése ennek a témája, és plenáris vitára kerülne sor ezzel kapcsolatban a tanács és a bizottság jelenlétével. Nem tudom, hogy igen, az egyik jelentéstevő integet, nem tudom, hogy szeretne nagyon-nagyon röviden szólni erről a kérdésről, és ezután pedig jav, ö, szavazni fogunk. Hegycsászon jön a szó. Ja, így miatt Lisszabon-fördraget... Köszönöm szépen. A Lisszaboni szerződés érvénybelépésével az Európai Parlament nagyobb hatáskörökkel rendelkezik, és együtt döntési jogai lesznek az emberkereskedelem területén. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak új javaslatot kell beterjesztenie, Ebben az esetben egy új irányelvről van szó, nem pedig kerethatározatról. Ezt jövőre fogják megtenni. Eddig két találkozom volt a LIBE és a FEM bizottságok árnyékjelentéstevőivel, és abban állapodtunk meg, hogy a tanácshoz és a bizottsághoz egy kérdést intézünk ezen javaslat, jövőbeli javaslat tartalmával kapcsolatban. Remélem, hogy támogatni tudják ezt a kérdést. A kérdés az egyébként, hogy a kérdés kapcsán állásfoglalás legyen-e, amit a decemberi vagy a januári Strasburgi plenárison fogadhatnánk el. Tulajdonképpen ennek a lényege nagyon egyszerű, arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk az emberkereskedelem ellen küzdeni holisztikus formában. És ez nem csupán jogi kérdés, hanem migrációs kérdés is. Ezután pedig el kell gondolkoznunk ezen bűncselekmény komolyságáról, oly módon, hogy megfelelő büntetéssel illetjük azokat, akik elkövetnek ilyen bűncselekményeket. Harmadsorban pedig szeretnénk tudni, hogy milyen konkrét lépéseket irányoztak el, például a kiskorúak helyzetével kapcsolatban. Természetesen az európai tagállamoknak figyelembe kell venniük az emberkereskedelem áldozatainak szükségleteit. Szavazni fogunk erről, hiszen már mindenki megkapta ezt a kérdést, hogy kérem szorítkozzon csak a lényegre, akkor egy kérdést intéznék a tanács és a bizottság képviselőjéhez. Nem tudom, hogy erre van-e lehetőség, kérdezi a képviselő elnök. Igen, de megint csak arra kérném a bizottságot, hogy nagyon röviden szóljon, hiszen a képviselők most a szavazásra készültek fel. Ez fontos a szavazás szempontjából, nem? Mondja a képviselő. Akkor szerintem szavazunk magáról a kérdésről és utána pedig az Európai Bizottsághoz intézheti kérdését, amikor lefolytatjuk ezt a vitát a plenárison. Azt hiszem, hogy a liberális frakció kért valamit. Szeretnénk részenkénti szavazást az egy c illetve külön szavazást az egy c Szerintem ez rendben van. Akkor először szavazunk az 1C bekezdésről, és utána pedig a teljes szóbeli kérdésről. Szeretném tehát kérdezni, hogy kik támogatják az 1C bekezdést. Ellene ki van nincsen tartózkodás, illetve egy tartózkodás van, nagyszerű. Akkor ezt elfogadtuk, és most pedig a teljes szóbeli kérdésről szavazunk, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, úgyhogy akkor plenárison fogjuk ezt a kérdést beterjeszteni. Aztán a következő kérdés pedig Eljárási jogok a büntető eljárásokban. Azt hiszem, hogy Sara Latford itt a kérdés készítője, illetve szerzője. Igazam van? Hát az mindig jó akkor nagyon kérem, hogy nagyon röviden vezesse fel ezt a kérdést, és aztán szavazunk róla. Igen, de még mielőtt szavazunk, szeretném megkérdezni az elnökséget, illetve ideális hely esetben a bizottságot is, ugyanis a tolmácsolásról és fordításról szóló jelentés tervezethez kapcsolódott ez, de a Lisszaboni szerződés érvénybe lépése előtt nem tudtunk erről szavazni. A kérdés az tehát, hogy most milyen irányba tartunk. Az igazságügyi miniszterek ma találkoztak. Nagyon érdekelne, hogy mi történik ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis bármilyen új intézkedést újra be kell terjeszteni. Van egy ütemtervünk, egy úti tervünk, és szeretném tudni, hogy mi történik ezek után, ugyanis a parlament nagyon szeretné, hogyha lendület megmaradna. Kérdezném, hogy lesz-e egy bizottsági javaslata, sok, sokat kell -e rá várni, vagy a tagállamok fogják ezt beterjeszteni. Úgyhogy nagyon hálás lennék, hogyha a tanács pontosítaná ezt, és nagyon örülnék, hogyha az árnyék jelentéstevők pedig ezt a kérdést alá tudnák írni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor a svéd elnökséget kérem, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Igaz, hogy tegnap és ma tanácsülés volt, de semmilyen hivatalos döntést nem született azzal kapcsolatban, hogy ez tagállami vagy bizottsági kezdeményezés lesz. A tartalom a bizottság és a tagállamok érdeklődési körének központjába állnak, de jelen pillanatban hivatalos döntés még nem született. Ennyit tudok most mondani, és tájékoztatjuk önöket természetesen, amint van valami előrelépés. Rendben van, mondja az elnök asszony. A kérdés akkor a továbbiakban is releváns, kérdezi a képviselőtől. szeretném kérni továbbiakban is, hogy a szakbizottság hagyja jóvá ezt a témát, ezt a kérdést. Szeretném kérdezni az árnyékjelentéstevőket, hogy támogatják-e ezt a kérdést, de nagyon érdekelt volna nyilván, hogy a többi intézmény mit csinál ezzel kapcsolatban, de a plenáris napirendjére így is föl akarom tenni ezt a kérdést. A bizottság jelzett felém, hogy szeretne röviden hozzászólni. Igaz-e? Igen, köszönöm, csak szeretnék néhány mondatot hozzáfűzni ahhoz, amit az elnökség elmondott. A jelenlegi bizottság szeretne javaslatot beterjeszteni, valószínűleg a július 8-i szöveg alapján, nem pedig az október 23-i szöveg alapján de jelen pillanatban ezt nem teheti meg, amíg az új bizottság fel nem állt. Az az elképzelés, hogy amint az új bizottság felállt, a bizottság egy javaslatot fog beterjeszteni az eredeti szöveg alapján. Valószínűleg ez február eleje előtt nem tudjuk megtenni, azért, mert nagyon furcsa interregnum helyzetben vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy a tanács ennél gyorsabban tud -e eljárni. Minden esetre a bizottság biztosan február elején valamit be fog terjeszteni. Akkor lát fordasszony, tartsuk fenn a kérdést, szavazunk erről? Igen, mondja a képviselő. Úgy értelmeztem, hogy a decemberi plenáris napirendje túl sűrű, úgyhogy talán a januárin fogjuk ezt megbeszélni. Úgyhogy gondolom, ha addigra már tudunk eleget. De szerintem azért a nyomást meg kell tartani. Nagy örömmel hallottam, hogy nem akarnak egy teljesen új hatástanulmányt készíteni, tehát akkor nem kell új hatástanulmány. Most már értem, most már minden világos. Tehát, ha a bizottság az eredeti szöveget fogra, fogja újra beterjeszteni, akkor nincs szükség hatástanulmányra, mert egyébként rengeteget kellene arra várni. Úgyhogy akkor kérdezi az elnök asszony nagyon helyesen, hogy ezzel mit tudnak vajon kezdeni a tolmácsok. A bizottsági javaslatnál azt gondolom, hogy megfelelő formában kell azt beterjeszteni nyilván, de azt hiszem, hogy ebben az esetben, ha tagállamok terjesztenék be ezt a javaslatot, talán az lenne a leggyorsabb. Úgyhogy remélem, hogy ezt akkor sikerült. Ketten beszélnek egyszerre, nem tudjuk ezt sajnos tolmácsolni. Tehát akkor Bocsánat, López képviselő, most akar szólni, még a szavazás előtt? Támogatom a kérdést, Latford asszony kérdését azt hiszem nagyon fontos, hogy fenntartsuk, ahogy a nő is mondta, ezt a felhívást érvényben tartsuk, ugyanis ez a javaslat a következő elnökség számára különösen fontos, hogy ez a spanyol elnökség, úgy gondolom, hogy ez lesz az egyik prioritásos téma, és meg kell tartani annak lehetőségét, hogy ezt a kérdést kezelhessük a megfelelő formában, és az Európai Parlament véleményét a lehető leghamarabb kinyilvánítsa. Elnök, akkor most szavazzunk, hogyha megengedik, tehát mindkét kérdésről egyszeri szavazás lesz, és szerintem Latford asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek valami mozgásteret tudunk biztosítani a megfogalmazással kapcsolatban, tehát ki támogatja a kérdések beterjesztését, ki van ellene. Tartózkodás, akkor elfogadtuk. Szerintem ez a mai napi rendünket le is zárja ezennel, és holnap reggel kilenckor találkozunk. Ó, elnézést, mondja az elnök asszony, 18.30-kor